Um, Kedves kollégák, a legjobb kollégák összejöttek, és a legszuperebb asszisztensek, nem tudom, hogy Sophie, amint leült, akkor még inkább helytállónak látszik, amit mondtam. Mindenkit üdvözlök, Nincs bejelenteni valóm. Nem vagyok teljesen biztos, és nagyon kényelmetlen lenne, hogyha tévednék. Én azt hiszem, hogy ma ünnepli a születésnapját. Ez nagyon kényelmetlen lett volna, hogyha ezt félreértettem volna, de tudom, hogy csodálatos a főnököd, és leginkább ez aggasztotta, hogy mi legyen a születésnapoddal, itt félretéve az adó, adatvédelmi finomságokat, ez nagyon fontos, úgyhogy gratulálunk, és nagy köszönet Becker úr is boldog születésnapot kíván, mint ahogy mindenki, és köszönjük a munkatársaidnak is, habár nekik nincs születésnapjuk, de köszönjük nekik is. Azt hiszem, hogy kellőképpen zavarba hoztalak, akkor folytassuk a munkát. A nyári szület előtti utolsó ülésünk. a digitális tartalom szolgáltatására irányuló szerződések a következő napirendi pontunk, és a vélemény előadója Mariu Lauristin. Itt egy irányelv javaslatról van szó az ilyen szerződések szabályozására. Az 53-as szabály értelmében a mi bizottságunk az Imkoval val és a Jurival közösen az illetékes, Marian, megadom a szót, hogy ismertesd a véleményt, és aztán néhány árnyék előadó is szólni kíván. Köszönöm szépen! Meglehetősen szűk körben vagyunk, aki nem csak tájékozódott az véleményről, hanem részt is vesz a vitán. Igyekszem rövidre fogni. Ez a dosszié két szakbizottság előtt van, az IMKO és a JURI előtt, mi pedig véleményezzük. A három szakbizottság között kiváló volt az együttműködés, több úgynevezett kibővített árnyék előadói ülést tartottunk, és a hatáskör, a hatája kapcsolatosan folynak még viták. Múlt héten majdnem sikerült megalapodnunk. Eh, Axel Foss eh, aktív részvételével, aki a Juri részéről az előadó. Két különböző részt eh, igyekeztünk összefésülni a digitális és a nem digitális részt. Nagyon nehéz definiálni a határvonalat. Az internet az egy dolog, de például az intelligens autókat is figyelembe kell venni, tehát a digitális és a digitális között különbséget kell tenni. Úgyhogy végül is majdnem sikerült eredményre jutnunk. Ha van esetleg gyanú a digitális tartalom kapcsán, akkor az digitális tartalomnak vesszük. Volt még egy ellenmondásos probléma, a személyi adatokkal kapcsolatosan a hármas cikk egyes bekezdésében az irányelv tervezet a következőt mondja. Minden olyan szolgáltatóra vonatkozik, aki ár ellenében vagy ellenszolgáltatás ellenében nyújt digitális tartalmat, ami a személyi adatokat illeti. Ez volt a legvitatottabb része a tervezetnek, és a véleményben is felvetjük ezt a problémát. Az személyes adatok pénzben való kifejezése okoz <clears throat> számos problémát. Egyébként a bizottsággal is még folyik a vita ez ügyben. A pozitív eredmény a tervezet kapcsán egy megállapodás, miszerint az irányelv úgy fog alakulni, hogy a, a, a DGPR-rel harmonizált lesz, és egy külön cikk mondja ki, hogy a DGPR-t teljes körűen megvalósítjuk. És van még néhány vita, vitás kérdés, amikor például egy szerződés megszűnik, akkor a fogyasztónak milyen adatok visszaszolgáltatására van joga, valamint a kártérítés is felmerült, hogyha a mondjuk környezeti kár keletkezik. De a legfontosabb kérdés, ami még függé, függőbben van, a személyes adatokkal kapcsolatos ellenszolgáltatás. A három szakbizottság árnyék előadói tárgyaltak, és elhangzott egy javaslat, hogy az adatvédelemmel kapcsolatosan kibővített ülést tartsunk, és talán majd sikerül megoldásra jutnunk. Eddig egyelőre szakmai megbeszélést folytattunk a bizottság képviselőivel, és bizonyos megoldásokra javaslatot tettünk, de ez még nem a végleges, úgyhogy itt egy mozgó célpontról van szó. Augusztusban remélhetőleg további információ birtokában leszünk. A módosítók benyújtási határideje augusztus 21, ami az első munkahét, és reméljük, hogy a végleges változat addigra elkészül, hogy a szakbizottságunk szeptember végén szavazhasson. 31-e, ugye? Augusztus 31-e a határidő. Nem 21-e. Tehát még egyszer, augusztus 31-e. akkor átadom a szót az árnyék jelentév, árnyék előadóknak. Köszönöm szépen! Mint ahogy Marian is mondta, itt egy mozgó célpont van a kezünkben, néhány pontot még tisztázni kell. Először is szeretném megköszönni Mariannak a véleménytervezetet, ami jó kiinduló pont és remélhetőleg megfelelő szintű fogyasztóvédelmet tudunk biztosítani a digitális tartalomra vonatkozó szerződések kapcsán. A jelentésben remélhetőleg sikerül majd a jogorvoslatokat harmonizálni a szellemi javak, szellemi termékek esetében. Először is, mint ahogy Marian említette, a személyes adatokkal kell foglalkoznunk. Nem szabad, hogy itt a már létrejött szabályokat az általános adatvédelmi rendelet ami a legátfogóbb ilyen irányú jogszabály, hogy ezeket a szabályokat újra feltaláljuk. Itt irányelvre vonatkozik a javaslat, a harmonizációs szint pedig nem ugyanaz lesz, mint a rendelet esetében. A rendelet rendelkezései a személyi személyes adatokra vonatkoznak, és ebben az irányelven is megjelennek ezek a szabályok. Ami a KKV-kat, illetve az új vállalkozásokat illeti a startupokat, reméljük, hogy nem hárul túl nagy teher rájuk. Meg vagyok győződve róla, hogy amikor személyes adatokról beszélünk, az adatvédelmi rendelet értelmében járjunk el, tehát ne duplázzuk meg, vagy ne legyen párhuzamosság. Mario egyébként említette azt is, hogy pontosítani kell a fogalmakat, különösen a 13-as és a 16-os cikre gondolunk, amikor a szerződések megszűnéséről van szó. A fogyasztóknak jogában kell álljon, és lehetővé kell váljon számukra, hogy az adatokat visszakapják. Ennek a mechanizmusát kell kidolgozni. Először is a szerződésben egyértelműen szabályozni kell, hogy milyen adatokat adnak a tartalomszolgáltatónak ellenszolgáltatásként. És különbséget kell tenni a generált tartalom vagy úgynevezett a fogyasztó által termelt tartalom tekintetében áttekinthetővé kell tenni a kapcsolatot a szolgáltató és a fogyasztó között, különösen ami a szerződések megszűnését illeti. Mario említette azt a modellt is, ami az ellenszolgáltatásra vonatkozik. Az adatot felhasználó szolgáltató esetében, és az előadó, illetve az összes árnyék előadó meg tud majd állapodni egy kiegyensúlyozott véleményben. Ön a zöldek nevében a, az árnyék előadó. Köszönöm szépen. Én is csak meg tudom ismertelni az eddig elmondottakat, és szeretnék rámutatni arra, hogy Szerintem a fő feladatunk az, hogy van egy általános adatvédelmi rendelet, hatályos 2018-ig, úgyhogy ne kezdjük meg a vitát újra a személyes adatok tekintetében, hanem hivatkozzunk a rendeletre, ami nem csak az online tartalomra vonatkozik, hanem minden személyes adatra. A szerződésekben kikötött személyes adatok mint ellenszolgáltatás, természetbeni ellenszolgáltatás tekintetében ez a rendelkezés az adatvédelmi rendelet 7-es cikk 4-es bekezdéséhez kapcsolódik, annak tulajdonképpen egyfajta helyettesítője. Lehet, hogy nincs lehetőség adatokkal úgymond fizetni, a személyes adatvédelmet nem lehet áruba bocsátani, <clears throat> más, mint más személyes jogokat. És nem lehet szűkíteni a kört is, tehát szerintem tartózkodni kéne egy ilyen rendelkezéstől, mert ez további bizonytalanságot szülne, és káoszt a személyes adatok tekintetében, tehát a fogyasztók számára egy átláthatóbb rendszert kell biztosítani. Axel. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megerősíteni, amit Mario eh, említett, ebben a nagy körben, széles körben eh, eléggé messzire sikerült jutnunk az árnyék előadókkal, tehát a digitális egyrésztről, másrésztről pedig a eh, javak közötti határvonal meghatározásában, és azt hiszem, hogy a fogyasztók számára is egyértelmű most már a pozíció. Úgy tűnik, hogy fontos lenne, hogy a vállalatok és a fogyasztók számára egyaránt egyértelmű szabályokat fogalmazzunk meg. A bizottság javaslata mellett szól, hogy intelligensebb és felhasználó barátabb, de a vé- végül is nehezen azonosítható be, hogy pontosan milyen területre vonatkozik ez a digitális, illetve az egyéb javak tekintetében, vagy hogyan lehetne módosítani. Többen már említették az adatokat, mint ellenszolgáltatást. Ezt mi is kritikusan látjuk Jan Frick Albrechthez hasonlóan, a szerződéses viszonyokban eh, problematikus, hogy kötelező érvényel írjunk elő adatszolgáltatást, mint ellenszolgáltatást. Ezt végig kéne még gondolni. A javaslat, eh, amit a Libe készített, eh, vagy a Libe részéről Máriú készített, szerintem egy jó kiindulási alap. Itt alapvetően az adatok, kapcsán egyet értünk abban, hogy a személyes adatok az adatvédelmi rendeletben is szabályzásra kerülnek. Tehát ezt is figyelembe kell venni. Meg kell vizsgálnunk, hogy a szerződésekben az adatokat hogyan szabályozzuk. Itt, ha különböző eseteket akarunk meghatározni, akkor a személyes adatokat hogyan kezeljük, és különbséget kell tenni azon személyes adatok között, amelyek egy szerződés teljesítéséhez szükségesek, illetve azok között, amelyek még ezen kívül is szerepet játszanak, és esetleg személyes jellegűek. Tehát ezeket kell még végig gondolni, és Bóni kolléga is említette a definíciókat, egyéb adatok definiálását. Számomra a nem személyes adatok az úgynevezett egyéb adatok, de ezeket is valahogy be kell sorolni, vagy kategorizálni kell. Minden esetre szerintem a jelentéstervezet jó, és ebből is látszik, hogy az általános adatvédelmi rendelet egy nagyon fontos elem, amikor személyes adatok kezeléséről beszélünk, és ezt minden esetben meg kell hivatkozni, amikor személyes adatokról van szó. Úgyhogy még egyszer köszönöm az eddigi munkát, és szerintem jó úton járunk. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy akkor egyetértünk ebben a kérdésben. Úgy látom, más nem kér szót ebben az esetben. A bizottság képviselőjét. E, kérem, hogy reagáljon röviden. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Néhány észrevételt szeretnék tenni válaszképpen az elhangzottakra. Először is széles körű egyetértést tapasztalok itt a tisztelt házban a GDPR alkalmazása kapcsán, és ez nagyon kedvező szerintünk. Eredetileg abban gondolkodtunk, hogy a GDPR rendelkezéseit szerződéses jogi nyelvre fordítjuk le, de azt gondoltuk, hogy sem a parlament, sem a tanács nem támogatná ezt a megoldást. A tanács vitája meglehetősen pragmatikus irányba tart jelenleg. A gyakorlati következményekben gondolkodnak a szerződés felmondása esetére. Albrecht úr említette, hogy gyakorlatilag a GDPR alkalmazandó a fogyasztóvédelem és az adatok védelme terén. Ez nagyon érdekes irány egyébként, amennyiben ebbe az irányba haladunk. Aztán, ami az érdemi részt illeti, az egyéb adatok kérdése, ahogy Foszúr megfogalmazta, az egyéb adatok semmi egyebet nem jelentenek, mint a személyes adatokat. Tehát fontos itt hangsúlyoznunk, hogy a hármas cikk elején a hatályról beszélünk, és a bármilyen egyéb adat megfogalmazás annyiban hasznos, csak hogy behatárolja az irányelvnek a hatáját. És a lehető legszélesebb körben gondolkodunk. Nem akarunk olyan különbségeket bevezetni, amely megzavarná az irányelvnek az érvényesülését, vagyis hogy egyenlő versenyfeltételeket szeretnénk teremteni. A szolgáltatók ennek segítségével megfelelő termékeket tudnak kialakítani, illetve eh, szolgáltatási csatornát tudnak működtetni, betartva az irányelv rendelkezéseit. Emiatt fogalmaztuk meg szélesen a hatályt, és korábban beszéltem a felmondásról, a szerződés felmondásáról, és hogy mi a tendő olyankor az adatokkal. Itt ismét különbséget tehetünk az adattípusok között, de tulajdonképpen ez ugyanazt a jogosultságot jelenti, mint amit a tanács fontolgat. Aztán a beágyazott szoftver egy fontos következő kérdéskör adatok, szoftverek, amelyek az áruk részét képezik gyakorlatilag. Itt különbséget kell tennünk. Többféle modell, illetve megközelítés került vitára a tanácsban, illetve itt a parlamentben, és a szakbizottságban, de a Juriban és az IMKO-ban is szó esett erről, amikor az irányelv alkalmazásáról beszéltünk egyrészt jövőtálló javaslatot szeretünk volna, másrészt pragmatikus, a gyakorlatban a fogyasztó számára kedvező javaslatot. Tehát megalkottuk a javaslatunkat, nem azt mondtuk, hogy ez kőbe van vésve, vagy szentírás, de bármikor nyitottak vagyunk a jobb ötletekre, viszont nem akartunk abba a csapdába beleesni, hogy az egyszerűnek tűnő megoldások oltárán feláldozzuk a praktikumot. Tehát ott, ahol a termék hibákról rendelkezünk, tegyük fel egy mosógép, amelynek mosnia kéne, megnyomjuk rajta a gombot, digitális tartalma van, tehát alkalmazandó az irányelv, és ugyanakkor egy mechanikai alkatrészsel van a probléma, és elméletben a digitális árukra vonatkozó rendelkezéseket kéne alkalmazni. Ezt nem, hogy egyszerűsíteni, hanem inkább bonyolítja a fogyasztónak a helyzetét. A fogyasztónak akkor el kéne tudni dönteni, hogy hol keletkezett a hiba, hogy megtudja, milyen jogosultságai vannak. Lehet, hogy ezt egy mosógépnél még meg is lehetne tenni, de más termékeknél rendkívül nehézkes lenne. Tehát nézetem szerint gyakorlati, működőképes megoldásokra van szükség, a fogyasztók javára, és jövőt álló megoldás szükséges. A céljainkat figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy most igaz, hogy a legtöbb beágyazott szoftver, vagy beépített szoftver még nem annyira fontos, mint lesz majd a jövőben, amikor minden mögött ott lesz az internet. Tehát lehet, hogy a legtöbb termékre ez most érvényes megoldás, ugyanakkor a jövőre is gondolnunk kell, amikor az interneten keresztül felügyelhetünk és vezérelhetünk nagyon sok háztartási készüléket. És mind a két oldal érdekét kezelni kell. Én ennyiben szerettem volna összefoglalni. Köszönöm szépen. Máriu, utolsó záró gondolatként szeretnél szót kérni? Igen, köszönöm szépen. Örülök, hogy ez a rövid vita fényt derített legalább arra, hogy mennyire bonyolult a kérdéskör. Hiszen nyilván belátják, belátjátok, hogy még a hatá is vita tárgyát képez itt az irányelvvel kapcsolatban. Nagyon egyetértek egyébként az elhangzottakkal annyiban, hogy a fő cél, hogy az általános adatvédelmi rendelkezések végrehajtásra kerüljenek az irányelv alkalmazása során. Tehát azt gondolom, hogy a legjobb megoldás az, az adatoknak a javaslat szerinti kezelése, mert minden egyéb nagyon bonyolult lenne. Nos, augusztus végén folytatjuk majd a, a vitát, a közös munkát, úgyhogy beütemeztük a találkozókat, és még szeptember előtt, illetve a Júri és az IMCO végleges dokumentum összeállítása előtt rendelkezésre áll majd a véleményünk. Köszönöm szépen. Köszönöm az árnyék előadóknak, illetve a digitális ügyekben szokás szerint aktív közreműködőknek is. Kollégák, tovább léphetünk a 19-es napi rendi pontunkra, a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozása témára. Sophie Intfeld az előadó, és a 2010 júniusában megkaptuk a felhatalmazást a plenárison saját kezdeményezésű vélemény összeállítására a demokrácia, a jogállamiság, az alapvető jogokkal foglalkozó uni, uniós mechanizmus, ezzel kapcsolatos vélemény elkészült, és 654 módosítót terjesztettek elő ezeknek a megfontolása folyamatban van. Úgyhogy Sophie Infeld kapja meg a szót, illetve várjuk majd a hozzászólásokat a tagok részéről. Nos, Köszönöm szépen a szót. Azt gondolom, hogy az eszmecserénk meglehetősen röviden összefoglalható. Minden tagunknak köszönöm, akár itt van, akár nem. Köszönöm szépen az előterjesztett módosítókat. Ez a 654 módosító indítvány, ez rengeteg, viszont ezek konstruktív és tartalomgazdag módosítók, végignéztem őket, tehát úgy gondolom, hogy jó alapunk van a kompromisszumok megalkotására. És az átfogó javaslat összeállítására a nyarat követően. Bár különböző irányokba mutatnak ezek a módosítók, van néhány olyan kulcsfontosságú elem, amely összeköti őket, vagyis az az elv, hogy minden tagállamot folyamatosan monitorozni kell, és nem csak akkor, amikor valamilyen válsághelyzet alakul ki, vagy incidens történik, hanem rendszeres felügyeleti munkára van szükség, és gyűjteni kell a bizonyítékokat, bizonyítékok alapján kell eljárni. Tehát ez a lényege a módosítóknak, ez a közös bennük. Felmerül néhány kérdés, amit szeretnék kiemelni, valószínűleg meg fogjuk ezeket majd vitatni. A szubszidiaritás az egyik ilyen felvetett kérdéskör, amely alapelv a szerződésben, tehát a tagállamok elkötelezettségét fontos elérnünk, hogy egyrészt részt vegyenek, másrészt a saját megoldásaikat alakítsák ki, de a szubszidiaritás nem jelentheti azt, hogy akkor egyszerűen úgy döntenek, hogy kimaradnak a szerződés alapelvének az alkalmazásából. Itt jó egyensúlyt kell találnunk. Aztán a minőségi és mennyiségi értékelés közötti egyensúly a következő kérdéskör. Szerintem megtalálható a jó egyensúly, mert a mennyiség az egy kicsit statikus, mechanikus, de mégiscsak objektívebb, mint a minőségi értékes, mert az pedig szubjektívebb. Úgyhogy ez is egy fontos elem, amire a figyelmet fel szerettem volna hívni. Aztán az értékelő panel összeállítása, összetétele. E tekintetben hangsúlyozni szeretném, hogy ez a szakértő testület minden érintett bizalmát kell, hogy bírja. Ez egy kulcselem. A néppárt azt javasolja, hogy a jelzőtáblát ország specifikus ajánlásokkal kell helyettesíteni. Szerintem ez rendben is van aztán lehet, hogy eszmecserét kéne tartanunk a következő ügyben, mert nem biztos, hogy jól értem a módosítókat. Az az elv, hogy nem új eszközöket kellene létrehozni, hanem a meglévőket kellene alkalmazni, ezekre kellene építeni. Mert nem akarom a melegvizet újra és újra föltalálni, hogyha nincs erre szükség. Tehát ez kétségtelenül alkalmazható eh, elv. Aztán a 295-ös módosítás keretében én magam javasolok egy félérbe sem kerülő, de egyszerű és működő megoldást, vagyis, hogy például az igazságügyi eh, jelzőtáblához, vagy a médiapluralizmus, illetve a korrupciós és az alapjogi mechanizmushoz hasonló eszköz csomagba be lehetne építeni egy egynapos vagy egyhetes eljárást, ami ugyanazt az elvet alkalmazná, csak mindegyiket egyszerre lehetne bemutatni, és szerintem ez értéket adna a munkánkhoz egy egyszerű mechanizmus révén. Tehát alapvetőnek tartom, hogy széleskörű támogatást élvezzen ez a javaslat, mert lehet, hogy egy csekély többséggel eh, el tudnánk fogadni, csak aztán nem tudnánk alkalmazni. Tehát ezért a parlament is széles körű támogatást kell, hogy felsorakoztasson, aztán az intézmények, a tagállamok úgy szintén. A kozák múlt heti, múlt havi konferenciáján részt én meglepve azt tapasztaltam, hogy nyitottak, pozitívan állnak hozzá, illetve készek a további együttműködésre. Ezeket az észrevételeket előre bocsátva, annyit tennék még hozzá, hogy az eljárásunk úgy fest, hogy a kompromisszumokon dolgozom a nyár során, illetve piszkálgatom majd e-mail javaslatokkal az árnyék előadókat, és az az elképzelésem, hogy augusztus végére egy-két árnyék előadói egyeztetés után megalkotjuk a kompromisszumot, és aztán szeptember 5-én, 8-án szavazhatunk erről, illetve az októberi első plenárison kerülhet ez a terítékre. És hogyha csúszik egy hetet mondjuk a dolog, az nem a világ vége, a lényeg, hogy jó legyen az eredmény. És szerintem ennek alapján végezhetjük a továbbiakban a munkát. Még egy észrevétel, úgy tudom, hogy holnap lesz a 6-7 informális munkaebéd közül az utolsó, különböző területek szakértőjével tartjuk ezeket a találkozókat. A jelentés, illetve a jelzőtábla módszertani kérdéseiről. Tehát az érdeklődőket szeretettel várjuk a holnapi találkozón, és az irodámban megkaphatják a részleteket. Köszönöm. Szofi, köszönöm szépen. Két kolléga jelezte, hogy szeretne hozzászólni Mikkel, Frank Engel nevében is, és uh, Szilvi von Kaufmann, a másik hozzászóló. Megadom a szót. Frank, köszönöm szépen, Frank Angelt képviselem, a néppárti árnyék előadót. Franktól valamennyien megkapták azt az üzenetet, amelyben ismerteti a meglátásait. A legfontosabbakat emelném ki. Nagyon fontos ez a jelentés, szerintem ezzel mindenki egyetért. Ezzel együtt azt is el kell mondanunk, hogy a néppárt részéről, és Frank Engel számára árnyék előadóként is nagyon fontos. Számos módosítót terjesztettek elő, és Frank Engel köszöni szépen Sophie Infeldnek a nyitottságot, illetve a kompromisszumkészséget Világos, hogy egy ilyen horderejű ügyben különböző megközelítések és érzékenységek merülnek fel a képviselők és a frakciók részéről. Viszont a cél, hogy széles körű többség támogassa az elvet magát. Tehát egy közös jövőkép keretében kellene ezen a kérdésen dolgozni az a cél, hogy egy olyan mechanizmust alkossunk meg, amely a jogállamiságot biztosítja hosszú távon, közös megközelítéssel, közös kormányzási logikát követve uniós szinten. És ez valamennyünk, vagy szinte valamennyiünk számára egy követendő cél. Úgy véli Frank Engel, hogy minél inkább egyetértenek a tagállami intézmények, illetve minél inkább felvállalják ezt a mechanizmust, annál hatékonyabban vesznek majd részt az alkalmazásban, és annál hitelesebb lesz a mechanizmus. Közösen kell felvállalnunk a mechanizmust ahhoz, hogy hatékonyan működhessen. Frank úgy gondolja, hogy a néppárt hisz a rendszeres értékelés jelentőségében, illetve a kormányzási szabályok és gyakorlatok értékelésének a szükségességében, valamint a minőségi szempontok érvényében is. Például, ami a tagjelölt országokra érvényes szempontrendszer, az a tagállamokra is legyen érvényes. És a kompromisszumos módosítók keretében támogathatjuk majd a kitűzött végcélt, vagyis hogy közös a nagy többség támogassa ezt a javaslatot, és Frank köszöni az előadónak a nyitottságot, illetve a befogadó megközelítést. A cél az, hogy érdemi szöveg szülessen, amely működőképes és alkalmazható, és e, ez a mechanizmus e, ilyen formában szeptemberben el is készülhet. A magam részéről Szofinak köszönöm szépen a kiváló munkát, a nyitottságot, az együttműködési készséget, az Európai Uniós mechanizmus a demokráciával, a jogállamisággal, az alapvető jogokkal kapcsolatban e, ez rendkívül szükséges az Unió számára jelen pillanatban. Frank elégedett veled, Sophie, ez fontos. És ezek után van. Köszönöm szépen. Mi is elégedettek vagyunk eh, Sophie Infeld munkájával, kiváló jelentéstervezetet készített, és ez egy jó alap, amit eh, szerintem eh, nagy többséggel el tudunk fogadni. Számos módosítót benyújtottunk, amelyek nem az alap vonulatára vonatkoznak a jelentésnek, hanem inkább pontosító jellegűek, egyértelművé teszik a szöveget. Szerintem a következő módosítóink alapvető fontosságúak, és ezeket majd az árnyék előadókkal megbeszéljük. Az előadó a felügyelet és a végrehajtás rendszerére tett javaslatot a jogállamiság és a demokrácia érvényesülése érdekében, amit a tagállamok, illetve az Európai Uniós intézmények is kötelesek lesznek alkalmazni. Ez azonban ellentmond mond a június 2015. június 10-én elfogadott feladatunkkal, nevezetesen, hogy a tagállamok számára dolgozzunk ki egy mechanizmust, erre kellene összpontosítani. Ha a két szintet összemossuk, akkor sokkal bonyolultabb lesz a dolgunk. A kilences ponttal kapcsolatosan itt a javaslat az, hogy az alapvető jogi karta 51-es cikkét módosítsuk, és az unió joga, jogaira vonatkozóan egyfajta katalógust állítsunk össze. Szerintem nem ez a helyes mód, ugyanis itt a jogi alapot keverik össze. Az alapvető jogi karta kötelezi az Európai Uniót és ezek az alapvető jogok az egész Európai Unióban a tagállamokra név, nézve akkor kötelező érvényesek, hogyha ezeket az alapjogokat megvalósítják. A kartán nem szabad a tagállami alkotmányokkal összekeverni, illetve nem szabad, hogy azok a jogok sérüljenek. Ha viszont ezt a lépést megtennénk, amit Szovi javasol, akkor pontosan ez történne meg, és erre nem szabad, hogy sor kerüljön. Köszönöm szépen, és remélem, hogy Szofi Intveld és az árnyék előadók számára nem jelent majd mindez túl nagy munkát a nyári szünetben. Köszönöm szépen Szofinak, és Krisztin kért szót. Köszönöm szépen. Először is üdvözlendőnek tartom a Szofén Feld által elvégzett munkát. Nagyon jó jelentés tervezet ennek az eredménye. Szilvi Guillaume kollégám szeretné egy kicsit még eh, feldúsítani a szöveget a jogállamiság eh, kapcsán, hogy még több kötelező elem szerepeljen benne. Például a stabilitás és növekedési paktumnak a betartása, szankciók eh, egyéb esetben és csak a szabálykövetéshez visszatérő tagállamok mentesülnének a szankciók alól. Aztán az alapjogi rendelkezések betartatását e, biztosító mechanizmusok már rendelkezésre állnak, ezeknek kell érvényt szerezni, és a lehető legszilárdabb jogalapra kell helyezni ezt a területet, úgy, mint a gazdasági kormányzást. És a tagállamok úgy is, mint a tagjelöltek, be kell, hogy tartsák a demokrácia, illetve a demokratikus alapelveket és a közös értékrendünket. A Frontex tevékenységeit tekintve például nagyon fontos, hogy ezt is erősebben fogalmazzuk meg a jelentésben, illetve egy felvilágosító kampányra is szükség van az európai polgárok tájékoztatása érdekében, hogy ismerjék a jogaikat, illetve az alapjogi kartából és a szerződésből következő jogokat. Ez ma még nem feltétlenül valósul meg, tehát ezért fontos, hogy az unió alapelveit, illetve kötelezettségét ismerjék és betartsák az emberek az új mechanizmus keretében a jogállamiságot kiemelten kell kezelni, az alapvető jogokat uniós szinten be kell tartatni. Teljes körülön és kölcsönösen el kell ismerni az áldozatok jogait, a védelemhez való jogukat, és nem minden tagállamban tartják ezeket tiszteletben. A hetes cikket és meg kell reformálni. A cél az, hogy könnyebben alkalmazható legyen, amennyiben az alapvető jogok sérülnek. És kiemelten a tanácsi szavazati jog felfüggesztésére gondolunk a tagállam esetében, amely megszegte a szabályokat. Még egyszer köszönöm, Sophie. Köszönöm, Rádia úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is szeretnék gratulálni az előadónak, mert nagyon nehéz téma ez, és nagyon szépen elkészítette. Annak érdekében, hogy egy tagjelölt ország csatlakozhasson, vagy bármilyen ország csatlakozhasson az EU-hoz, a kopenhágai kritériumoknak kell megfelelnie. Mindannyian tudják, hogy a bizottság figyeli a helyzetet, és éves jelentéseket készít az országokról, minden tagjelölt országról, elkészülnek ezek az országjelentések. Azonban ezek az országjelentések elmaradnak a tagság után, és ekkor a korrupció az egekig érhet, sőt a jogállamiság alapvető szabályait is meg lehet sérteni. Az Európai Bizottság, illetve független szakértők vizsgálódásai alapján kiderült, hogy ez az egész Európai Unióban megtörténik, tehát valamennyi tagállamban így alakulnak az események. A jogállamiság, az alapvető jogok és a demokrácia, demokrácia ezért nagyon fontos az ezzel foglalkozó uniós mechanizmus, elengedhetetlen az Európai Unión belül, nem lehet politikai célokra visszaélni a tagsággal, nem lehet eh, újan mutogatni az egyes tagállamokra, de, és az is igaz, hogy a szubszidiaritás elvét és az államok függetlenségét tiszteletben kell tartani, viszont eh, független eh, alkotmányjogi szakértőknek kell az értékelést elvégezni, és minden információt nyilvánosságra kell hozni annak érdekében, hogy semmi fajta kétség nem erülhessen fel az értékelés független, függetlenségevel kapcsolatban. Románia és Bulgária esetében alkalmaztak egy ideig ilyen mechanizmust, mindent, minden tagállamot ugyanúgy kell kezelni, és remélhetőleg ezzel vissza tudjuk, meg tudjuk erősíteni a bizalmat az Európai Uniós tagállamok iránt. Jurek úr, köszönöm szépen, mondja az elnök. Valóban köszönet illeti Sophie Intveldet, mert hatalmas az elkötelezettsége, és le vagyok nyűgözve a munkájától, és a csodálatom mellett azonban azt is el kell mondanom, hogy egy kicsit aggasztó szerintem az az irány, amelyet ő megválasztott. Szerintem konfliktusba fogunk itt bonyolódni, összeütközésbe fogunk bonyolódni a szerződésekkel, ahol a közös európai alapértékeket meghatározzák. Elég a szerződés hetes cikkét elővenni, az Európai Unióról szóló szerződés hetes cikkét. Itt igen magas az a küszöb, hogy így fogalmazzak, amely meghatározza, hogy mikor következik be az alapvető értékek megsértése. És szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy gyakorlatilag négy ötödöt jelent ez, és ez egy sokkal szigorúbb küszöbb, mint mondjuk egy alkotmányos módosítás valamely tagállamban. A demokrácia fogalma az igaziból nyitott, az alapvető elve ennek pont az, hogy mi különbözőek vagyunk, és a demokráciáink is különbözőek, és különböző módon működnek. Egy állandó monitoring mechanizmus tulajdonképpen csak olyan konfliktusokat fog erősíteni, amelyekből már így is túl sok van. Több európai parlamenti képviselőtől hallottuk azt a véleményt, hogy mennyivel jobb lenne és az életünk, és mennyivel könnyebb lenne a munkánk, hogyha a britek távoznának az Európai Unióból. Bóni kolléga például Frank Engels álláspontjára utalt, és a pénzügyi büntetések amelyeket kiszabnak azokra az országokra, akik nem működnek együtt a migrációs politikában, nem arról szólnak, hogy valaki fizetni akar vagy sem, hanem arról, hogy valaki tagállam akar lenni vagy sem. Úgyhogy szerintem nagyon visszafogottan kellene bennünk a vádaskodásokkal, már az egyes tagállamok megvádolásával. Vegyük például az írországi legutóbbi népszavazás példáját. az egyenlő jogok elvét például figyelmen kívül hagyták ebben a népszavazásban, ezen a népszavazáson. Azt hiszem, hogy nagyon súlyos dolgok történnek, nem csak nemzeti, hanem Európai Uniós szinten is, és szerintem helytelen ezeket az ideológiai eszközöket felhasználni. Ha az oszd meg és uralkodj a célunk, akkor támogatom, de ha a mi célunk inkább az, hogy azt mondjuk, hogy vannak, akik az EU-n belül kívánnak lenni, mások kívül, akkor ezt tudomásról veszem. Um, Barbara Spinelli, please. Barbara Spinelli következik. Ma io ringrazio nuovamente la relatrice. Én szeretnék megint köszönetet mondani az előadónak az elmúlt hónapokban végzett munkáért, és azért is, hogy a kompromisszumos módosító indítványokon dolgozik majd, annak érdekében, hogy össze tudja fogni az egyes frakciók javaslatait. Sophie rendkívül pozitív, nyitott, mindenkit meghallgat, végtelen a, a meghallgatásra vonatkozó készsége és kapacitása. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jól meg fogjuk tudni majd beszélni ezeket a kompromisszumos módosítókat is a jövőbeni találkozókon. Szeretnék négy prioritás, szeretném a figyelmet négy prioritásra felhívni, amely témákban a frakciónk nevében módosító indítványokat nyújtottam be. Először is remélem azt, hogy a kompromisszumos módosítók nem fogják felhígítani ennek az eszköznek az alapvető célját konkrét szándékot szeretném, konkrét szándékot szeretnék látni a jogok védelmére vonatkozóan, és egy olyan mechanizmust, amely nagyon hatékonyan működik, és kiértékeli ezeknek a tiszteletben tartását. Remélhetőleg a hatékonyság mellett független is ez a mechanizmus. A függetlenség szerintem meg kell, hogy akadályozza majd a töredezettséget, illetve azt, hogy szelektíven húznak elő egy-egy tagállamot, amelyről az előttem szóló kolléga beszélt. Egy ilyen eszköz létrehozása tulajdonképpen konkretizálja a szerződésekben szereplő kötelezettségeket, illetve az alapjogi kartában szereplő kötelezettségeket is. Abból indul ki, hogy a jelenlegi hetes cikk, ugye nem véletlenül keresztelték el ezt nukleáris opciónak, tehát, hogy ez nem biztos, hogy a szükséges hitelességet adja az uniónak, illetve a pártatlanságot, amelyre szükség lenne. Ezért mondom még egyszer, ami már elhangzott a más eszmecseréken is, hogy én egyetértek az előadó asszonyjal, hogy szükséges az 51-es cikk eltörlése, azért, mert egyébként ez a karta tulajdonképpen az Európai Unió Bill of Rights dokumentuma lehetne. A vizsgálandó dokumentum az az intézmények és egyéb EU-s szervek hivatkozási pontja lehetne. Tulajdonképpen a célja ennek, vagy, vagyis a, a létezésének az oka nem feltétlen az alapjogi karta, hanem az a rengeteg nemzetközi kötelezettség, ami létezik. Horizontális kötelezettségek ezek, és mindent, ö, mindenen felül állnak. Nem lehet tehát előre ö, meghatározni, hogy vannak első kategóriás vagy A-kategóriás, és vannak B-kategóriás tagállamok. Az A-kategóriások az érinthetetlennek, és a B pedig, akik ellen föl lehet lépni. Tehát ö, olyan eszközre van szükség, amely nem kivételez vagy diszkriminál a tagállamok között, és a bizalom megteremtéséhez nagyon fontos, hogy az Európai Unió a jogokat megvédje, és saját maga jó példával járjon elől, hogyha az EU-n kívül ugye az emberi jogok védelme érdekében emelünk szót, mert egyébként farrahány borsó az egész, és az állampolgárok még inkább eltávolodnak az Európai Uniótól, csak egy távoli bürokráciaként fognak erre tekinteni. Aztán pedig a civil társadalom és az állampolgárok aktív részvétele, erről is beszéltem már korábban, úgy tűnik nekem, hogy Szofinak a szívéhez nagyon közel áll ez a téma. A általán benyújtott módosítók is azt kérik, hogy az állampolgárok valóban haladhassák a hangjukat az új mechanizmus létrehozásakor, és hogy a civil társadalom is integráns rész legyen, rész, része legyen ennek a folyamatnak, az alapjogok erősítésének és védelmének. Remélem, hogy a javaslatainkat figyelembe veszik a már meglévő eszközök megerősítése terén is. Ugye vannak már meglévő eszközök, például az állampolgári kezdeményezés, az Európai Uniós állampolgári kezdeményezés, amelyeknek a használatával az állampolgárok élvezhetik a jogaikat, megvédhetik a jogaikat, mindegy, hogy fogyasztókról van szó, vagy bármilyen egyéb jogról, bíróság elé, bírósághoz fordulhatnak, és így tovább. Az osztrák választások, a holland helyzet, a Brexit mind-mind azt mutatja, hogy milyen módon alakul az állampolgárok véleménye, hogyan, érzik, hogyan éreznek az EU-val kapcsolatban, tehát érdemes az első lépéseket megtenni, hogy visszaadjuk az európai projekt legitimitását. Végül pedig a negyedik dolog a szociális jogok. Azt szeretnénk, hogyha a szociális jogok valóban a, a paraméterek között szerepelnének, amelyeket figyelembe vesznek, és hogy ezeket össze lehessen vetni, ezek egyenlőek legyenek a gazdasági válság, illetve az azt követő megszorító intézkedések Európában komolyan meg kérdőjelezték a szociális Európa létét, és az állampolgárokon is komoly agályokat vetettek fel. Tehát teljesen tiszteletben kell lenni a szociális jogokkal, és ezeket is meg kell védeni. Ezzel zárom az összefoglalómat, és nagyon sok jó kívánságot szeretnék átadni Szofinak a további munkához. Köszönöm. Köszönöm, Barbara, hogy az elnök és Soraya Post a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Elnök úr, én csak a támogatásomról szeretnék hangot adni. Támogatom Szofi munkáját és az árnyék előadók munkáját. Azt mindenképpen elmondanám. Hogyha figyelembe vesszük a politikai fejleményeket, látjuk az euroszkepticizmust, látjuk, hogy miről beszélnek itt most az emberek a demokrácia válságáról, a demokratikus deficitről. Nagyon fontos, hogy legyenek olyan mutatók, amelyeknek a segítségével mérhető, hogy a tagállamok, illetve az EU-s intézmények mennyire tartják tiszteletben az alapkövetelményeket, az emberi jogi alapkövetelményeket. Nem kell itt most újra feltalálnunk a spanyol viaszt, de az biztos, hogy meg kell erősítenünk a jelenlegi eszközöket, és nyomást kell gyakorolni az Európai Bizottságra annak érdekében, hogy hajtsa végre a jogszabályokat. A 95-ös határozat ugyanolyan súlya kell, hogy bírjon, mint mondjuk egy gazdasági megállapodás. Tehát én teljes mértékben támogatok mindent. Köszönöm, mondja az elnök, és Lunacek asszony következik. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani Szofi és csapata kiváló munkájáért, mert ez egy nagyon-nagyon jó javaslat, és nagyon örülök annak, hogy sikerült idáig eljutni, és sikerült az akadályokon felülemelkedni, és nem történik meg túl gyakran, hogy én szinte egyetértek szinte mindennel, amit a néppárti elnék előadó mond, és a többiek, tehát én tényleg nagyon remélem, hogy ez egy hatalmas előrelépést fog jelenteni, különösképpen olyan viharos időkben, amikor ilyen sok tagállam, és a saját hazámat is ideértem, szembenéz azzal, hogy az állampolgárait bosszantja, Európa szkeptikusak lesznek, és így tovább. Tehát remélem, hogy ez egy fontos lépés, és sikerül ezt végigvinnünk a parlamenten, a plenárisig, úgy, hogy végig megmarad a konszenzus, és a végén még a tanácsal is a kompromisszumot sikerül elérni, elérni annak érdekében, hogy meglegyen egy olyan mechanizmus, amelynek a segítségével elkerüljük azt, hogy újra mutogatunk egy tagállamra valamikor, valamiért, és aztán a következő évben újra mutogatunk egy másikra. Gyakran elmondtam ezt a Libe szakbizottságban, én emlékszem, hogy mi történt Ausztriában 2000-ben, hogy milyen volt ugye a helyzet, a szélsőjobb kormány hivatalba lépésével, és akkor ugye az úgynevezett szankciók Ausztriával szemben megjelentek. Én akkor nemzeti parlamenti képviselő voltam, és azt támogattuk ezeket a szankciókat, de a probléma az az volt, hogy nem volt semmifajta mechanizmus, semmifajta exit stratégia nem volt, és ez nagyon megnehezítette a helyzetet. És ez tulajdonképpen erősítette a szkepticizmust Ausztriában, pontosan azért, mert hogy akkoriban nem létezett semmifajta mechanizmus mert az emberek tulajdonképpen egységbe tömörültek Brüsszel ellen, tehát mi voltunk Brüsszel ellen. Ez a mechanizmus tulajdonképpen most már majd oda fog vezetni, ahogy Engel úr is kiemeli a szövegében, hogy mindenki a magáénak érzi ezt a projektet, tehát mindegy, hogy valaki jobb vagy bal oldalon ül, a bal oldaliak is eh, közül volt, aki azt mondta, hogy több lesz itt a konfliktus, nem, nem erről van szó. Itt most már közös erőfeszítéssel fogjuk azt eh, biztosítani, hogy minden tagállam meg kell, hogy feleljen ezeknek mindig senki nem tökéletes. Van, aki ebben gyengébb, másban erősebb és fordítva, de ez az egyik legfontosabb dolog, amit sikerült elérned, Szófia, és én nekem az a meggyőződésem, hogy persze annak ellenére, hogy neked nagyon munkás nyarad lesz, remélhetőleg nem az egész nyarat töltöd majd a munkával, de az a meggyőződésem, hogy jó kompromisszumok elé nézünk össze és a bővítés, például gondoljunk erre is a Nyugat-Balkán régióra. Itt van a kopenhágai dilemma, és megint Engel urat idézhetem, ahol ugye azt mondta, hogy ami gyakorlati gyakorlatias és érvényes a tagjelölt országok esetében, annak ugyanúgy kell vonatkoznia a tagállamokra is és ez egész egyszerűen ugye sokan nem értik, mi az, hogy miért kellene a, a nyugat-balkáni országoknak többet teljesíteni a médiaszabadság, a jogállamiság, az emberi jogok és egyebek területén, hogyha az EU-s tagállamoktól ugyanezt nem várják el. Tehát akik azt gondolják, hogy ez csak az új tagállamokat érinti, hát én emlékszem, amikor 2009 elején itt voltam a parlamentben, és megpróbáltunk egy állásfoglalást készíteni eh, Berlusconi médiabirodalmáról, azokról a lépésekről, amelyeket ő elkövetett Olaszországban, és Olaszország az EU egyik alapító tagja. Tehát tényleg itt arról van szó, hogy minden egyes tagállamot megnézünk, tanulunk egymástól, tehát a jó gyakorlatokra, pozitív példákra is odafigyelünk, úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, hogy ennek széles körű támogatottsága lesz, és nagyon kevés ellenállás lesz ezzel szemben, hogy végre működtethessük ezt a mechanizmus, hogy az emberek, az állampolgárok újra hihessenek ebben a közös projektben az EU-ban. Ez az általános megjegyzésem, és egy konkrét megjegyzésem van, amelyet még el akartam mondani a módosítommal kapcsolatban üdvözöljük azt a lehetőséget, ami benne van a jelentésben, tehát hogy szabálysértési eljárás lehet indítani a kettes, cikkek, a kettes cikk alapján az alapértékek ellen. Én, az én értelmezésem szerint ez már úgy is benne van, tehát ezt már úgy is fel lehet, használni, már meg is kellett volna tenni, de egyetértek a szöveggel, abban a szempont, abból a szempontból, hogy ezt tisztázni kell, hogy a szabálysértési eljárásokat bizony el lehet indítani, és el is kell indítani a kettes cikk alapján. Tehát, hogyha megsérti valamelyik tagállam a kettes cikket, a szerződésekben szereplő alapjogokat. És remélem, hogy én is kapok támogatást a többiektől ehhez a módosítóhoz és a többi módosítóhoz is, ettől függetlenül még egyszer mondom, hogy nagyon fontos előrelépésként látom ezt a mechanizmust, hogy végre az embereket újra magunk mellé tudjuk állítani, és hogy az Európai Uniót újra hitelesebbé tudjuk tenni az állampolgárok szemében. Köszönöm. Köszönöm, és még két utolsó hozzászólás van. Kérem, hogy legyenek minél tömörebbek. Aguilar úr és Maria Gomez Köszönöm, elnök úr. Csatlakoznék az eddig elhangzottakhoz. Nagyon fontos, hogy folyamatosan tisztában legyünk a kopenhágai dilemmával, illetve amit teszünk, az egyfajta dilemmát vet fel. A nemrégiben csatlakozottakra tekintettel. Itt esetleg a hosszas diktatúrában élő országokkal szemben eh, eh, diszkrimináció alapjául vagy ürügyéül használhatjuk ezt fel. Tehát azon országok esetben, amelyekben a demokrácia nem tekint vissza túl hosszú múltra, és eh, ez olyan országokra is vonatkoztatható, amelyek már évtizede tagjai a EU-nak, és itt gondolok például a saját országomra, Spanyolországom, Spanyolországra. Kiváló munkát végzett Szofi a jelentésben. A módosítóim arra vonatkoznak, hogy a mechanizmus kapcsán egy fontos paramétert figyelembe kellene venni, nevezetesen a jogsegély és a védelem. Ez az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, a jogvédelmet, a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot jelenti. Ezeket a szempontokat is be kell építeni, legalább annyira, mint a jogsegély, illetve a jogi védelem általában azok számára, akiknek nincs kellő jövedelme ahhoz, hogy bírósághoz forduljanak, hogy igénybe vegyék az igazságszolgáltatást. Én jogászként az igazságügyminisztériumban dolgoztam, és a jogsegély minősége nagyon fontos. A jogállamoság akkor működik jól, hogyha az emberek általában hozzáférhetnek az igazságszolgáltatáshoz. Köszönöm, hogy röviden fogalmazott, Mariu. Végül is én is szeretném hangsúlyozni az egyenlőség megteremtését az új és a régi tagállamok tekintetében. Az EU-val szembeni bizalom felmerült az új tagállamok körében, amelyek úgy érzik, hogy kettős mérce érvényesül, és nagyon fontos, hogy a monitoring rendszerre úgy gondoljunk, mint a közvélemény része. Nekem meglehetősen hosszas tapasztalataim vannak a kisebbségi jogokra vonatkozó egyezmény kapcsán, és tudom, hogyha az eredmények nem kerülnek nyilvánosságra, nem ismeri meg a közvélemény, akkor igazából azok savatkát sem érnek, akkor a munka az csak egy intézményen belüli munka marad. Nagyon fontos, hogy hatékonyan működjön a monitoring és a nyilvánosság is. Szofi, én is szeretném megköszönni a munkát, és mm, korábban én koordinátora voltam ennek a témának. Minden szakbizottsági koordinátor, lehet, hogy most csak én elképzelem, az egészségével fizet meg, folyamatosan károsulhat, hogyha nincs megfelelő mechanizmus. Ha egy nagyobb politikai felfordulásra kerül sor, például mondjuk, mint Ausztriában történt ez a 90-es években. 2002-ben hogyha a megfelelő oldalon van az ember, akkor nagyon jó, de nagyon furcsa, hogy az EU gyakorlatilag egy országot kipellengérez, miközben nincs megfelelő mechanizmus. Függetlenül, hogy milyen kormány működik az adott tagállamban, milyen színű kormány, ha úgy tetszik, minden probléma egy-egy tagállamban előbb-utóbb nálunk köt ki, mint egy európai probléma. Akár említhetnénk a roma problémát, vagy a Berlusconi féle médiát, és egyebeket. Én szeretnék Szofinak gratulálni, és külön gratulálnék a kollégáknak, mert igen magas színvonalú volt a vita, a módosítók, benyújtott módosítók is nagyon magas színvonalak, és szerintem ez egy hasznos fórum arra, hogy a problémák megoldására irányuló mechanizmus létrejöjjön, és hogy ez valóban működőképes mechanizmus legyen. Biztos vagyok benne, hogy minden tag megtette a tőle telhetőt, és remélem, hogy ez a mostani vita rávilágított mindenki számára arra, hogy mennyire fontos a szakbizottságunk számára egy olyan mechanizmus, létrehozása, ami működőképes. Tehát mindenkinek gratulálok, aki részt vett a munkában, és remélem, hogy egy jó mechanizmus születik majd, és a tanács áldását is megkapja. A Brexit kapcsán is látjuk, hogy fontos, hogy hiteles mechanizmus működjön Európában és nekünk, európai parlamenti képviselőknek is fontos, hogy ne kérdőjeleződjenek meg ezek a dolgok, hiszen folyamatos támadások érnek minket. Néha úgy éreztem, hogy a saját politikai meggyőződésem ellenére is folytatunk, de minden esetre szerintem ez egy nagyon jó áttekintés, és ennek a fájdalmas folyamatnak. Úgyhogy gratulálok minden kollégának, hogy ennyire komolyan vette ezt az ügyet. És a végeredménye reméljük, hogy kielégítő lesz, és ennek egy politikai lendületet is tudunk majd adni, hogy a tanács is láthassa, hogy mennyire keményen dolgoztunk ezen a témán hogy egy megfelelő mechanizmus jöjjön létre azon tagállamok tekintetében, amelyek elmaradnak a standardtól. Az európai parlamentek, eh, eh, parlamenti képviselők sem élvezhetnek védelmet, ha nincs ilyen mechanizmus, mert eh, az adott ország képviselői gyakorlatilag védtelenek maradnak, ahol egy, egy probléma felmerül. Én most remélem, hogy nem tévedtem kényes talajra. Még egyszer, tehát köszönöm ezt a nagyon őszintes, nyitott vitát, és remélem, hogy Frank is elégedett néppárti tagként. Ez az ő feladata is volt, Boni úr. Úgyhogy köszönöm még egyszer a kollégáknak, Szofinak, és sok sikert a továbbiakhoz és a szakbizottság mindenképpen nagyon erőteljesen a jelentés mögé fog állni, reméljük, hogy a módosítók is beépülnek. És akkor rátérhetnénk a 20-as napirendi pontunkra. Ez az utolsó napirendi pontunk, Botil Valero az előadója annak a jelentéstervezetnek az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság közötti a diplomata útlevéllel rendelkező személyek rövid távú tartózkodására vonatkozó vizumok aluli mentesség módosítók benyújtása. Nem tudom, hogy kívánnak-e még maradni a kollégák. Valero asszony, ha gondolja, akkor fejtse ki az álláspontját. Köszönöm szépen. svédre váltok inkább, mert ez így könnyebb. Ma a mai témánk a vízummentesség kínai diplomát, diplomaták esetében. Ez különösebben nem egy vitás ügy, miután az árnyék előadókkal egyeztettem, viszont nagyon komoly érdeklődést váltott ki ez a téma, úgyhogy a bizottsághoz fordultunk kérdésekkel. A válaszban az szerepelt, hogy a diplomata útlevelek esetében itt durván 100-120 ezer ilyen útlevélről beszélünk az Európai Unió tekintetében, nagyon nehéz pontos számot adni, hiszen több ország nem reagált, minden esetre egy-egy ország esetében 4-5 ezer között lehet ezen útlevelek száma. 2016-ig kb. 5-6 ezer leszépasszé útlevéllel számolunk. Ami a kínaiakat illeti, itt kb. 30 ezer diplomata útlevelet becsültünk, úgyhogy itt nem olyan borzasztó nagy számokról van szó. Kína nagy ország, és remélem, hogy a jövőben más kínai állampolgárok esetében is megvalósulhat a vízummentesség, de ez még azért odébb van tekintettel az országban uralkodó emberi jogi helyzetekre, eh, helyzetre, a halálbüntetésre. Tehát eh, ezen a területen kell eh, előrelépést látunk, mielőtt tovább léphetünk a vízumentesség irányába. A megállapodást megelőzően egy közös bizottság, szakértői bizottság állt fel, és ebben csak az Európai Bizottság képviseltette magát mivel ez, ehhez a kérdéshez a parlament jóváhagyása szükséges, helyes lenne, hogyha a parlament is valamilyen módon részt vehetne, akár magának ennek a bizottságnak a munkájában, vagy pedig folyamatosan tájékoztatást kapnánk. Véleményem szerint a vízummentességet, és ezt el is mondtam, megadjuk, és ezeket gyakorlatilag már provizorikusan megadták, mielőtt a parlamenttel konzultáltak volna. És ez nem a helyes eljárás. És ez ellentétes a szerződés 280-as, 18-as cikkével is. Lehet, hogy itt komoly vélemény különbségek vannak. Minden esetre a módosítók benyújtási határideje július 18. Itt csak eljárásbeli módosításokról van szó. Aztán majd a szakbizottság szeptember 5-én tér vissza erre a kérdésre. És most átadnám a szót az árnyék előadóknak, ha ki kívánják egészíteni. Elnök. Péter Szavama a néppárt részéről jelentkezett. Köszönöm, elnök úr, és én is köszönöm a jelentéstevő munkáját. Különösebb problémát nem látok a dosszéval kapcsolatosan, úgyhogy igazából nem kívánok ehhez biakat hozzáfűzni. Elnök, köszönöm. Ezt nagyra értékeljük a szakbizottság részéről. Akkor ezzel tehát még egyszer a módosítók benyújtási határideje, illetve elnézés, még a bizottságot megkérdezem, hogy kíván-e szólni. Hát nagyon röviden köszönjük az előadónak és a szakbizottságnak a támogatását, a jelentéstervezetet és mindig örömmel adunk tájékoztatást. Nyilván az Európai Bizottság az az intézmény, amely részt vesz a közös bizottság munkájában, ez a mi feladatunk, tehát mi képviseljük a külügyekben, vagy külkapcsolatokban az EU-t. De mint már korábban is mondtuk, a vízummentességi megállapodások kapcsán mindig örömmel állunk rendelkezésükre, adunk tájékoztatást, és ami a többi kínai állampolgár vízumentességét illeti, hát ez nem holnapra várható fejlemény. A kétoldalú tárgyalásaink egyik témája a vízum könnyítés, ezt egyébként az EU-Kína közötti csúcstalálkozón meg is erősítették a vezetők, tehát a vízum könnyítésről e- van egyelőre szó a az átlag kínai állampolgárok tekintetében. Tehát még egyszer a módosítók benyújtásának határideje július 18-a dél, ezek eljárásbeli módosítók lesznek. Nem tudom, vannak-e egyéb napirendi pontok, amennyiben nem, akkor augusztus 31-én lesz a következő ülésünk. Szeretnék köszönetet mondani a jelenlévőknek és a tolmácsoknak is, akik önzetlenül vállalták a túlórát, és köszönöm a kollégáknak is, azoknak, akik jelen vannak, akik nincsenek, a munkatársaknak, és kérem a kollégáiknak is adják át köszönő szavaimat. a jelenlévőknek, illetve a nem jelenlévőknek egyaránt, és kellemes nyári szünetet, nyár végén